és azt is biztosítani kívánjuk, hogy ne lehessen büntetlenül megrabolni a népeket. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Hat foglalás tervezetünk van, a vitát most lezárom, és holnap 12 órakor lesz a szavazás. A következő témánk a Bosznia-Hercegovináról szóló 2012-es évi eredményjelentés. La parola al ministro Creighton. Prego. Creighton asszony, öné a szó. Elnök asszony, tisztelt képviselők! A bosznia-hercegovinai események nem úgy alakultak, ahogy azt mi szerettük volna. Van elég sok alkodalmunk, és tudom, hogy ez a parlament is osztja ezeket. Ezt mutatja az állásfoglalási indítvány, amire holnap szavaznak. Hagy ragadjam meg a lehetőséget, hogy Doris Paknak köszönetet mondjak. Hatalmas a szaktudása, amelyet jelentés tevéként rendelkezésünkre bocsátott, és a jelenlegi események követésében ez elengedhetetlen. Tavaly decemberben a tanács feljegyezte, hogy történtek 2012 elején a miniszter tanács létrehozásával előre lépések, ezen kívül az állam segélyekről és a népszámlálásról is született törvény. De ugyanakkor nem eléggé erős a fejlődés üteme. Különösen kiábrándító az, hogy leállt az EU-val kapcsolatos témák kezelése, és a retorika használata elrettentő. A magas szintű dialógus az EU részéről 2012. júliusában történt, de ugyanakkor az úti terv célkitűzéseit nem teljesítették, és aggaszt minket az, hogy a politikai egyezményeket nem hajtják végre. Bosnia-Hercegovina esetében az alkotmányát megfelelőnek kellene tenni a Szejdics fiúcsi ügy ítéletben meghozottaknak és az emberi jogok tiszteletbe tartásának megfelelően. Nagyon fontos a Szejdics fiúcsi Fincsi ügy ítéletenek végrehajtása, és nagyon fontos annak érdekében, hogy Bosznia-Hercegovina megmutassa, hogy valóban tiszteletben tartja az egyezményeket. Ha ezt megteszik, akkor figyelembe vehetjük a tagsági kérelmet. Koordinációs mechanizmust hozunk létre az EU-val, annak érdekében, hogy az előcsatlakozási segélyeket fel tudják szívni. Ezen kívül a népszámlálási és az állami segélyekről szóló törvényeket a gyakorlatban is meg kell valósítaniuk. Támogatjuk a párbeszédet, az társulási folyamat lezárására, és minden népet Bosznia-Hercegovinában arra ösztönzök, hogy részt vegyen ebben a folyamatban. Az a kulcs, hogy ö, pártatlan, hatékony, önálló igazságszolgáltatás valósuljon meg az országban, mindenki érdekét szolgálva. Elnök úr, tisztelt képviselő, az EU továbbra is szeretné támogatni az integrációs folyamatát az országnak, ezért az EU megerősítette azt, hogy továbbra is támogatja az országot. De a politikai vezetőségnek is tanuljelét kell annak adni, hogy az elkötelezettségeiknek megfelelnek, nagyobb stabilitást kell teremteniük az országban, ezzel tartoznak az állampolgáraiknak, akik jobb jövőt érdemelnek. Köszönöm szépen. Grazie, la parola al commissario. Köszönöm szépen. Füle biztos, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, képviselőhölgyek és urak, miniszter úr. Köszönöm szépen először is Doris Paknak ezt a kiváló jelentéstervezetet Bosznia-Hercegovinával kapcsolatosan. Tavaly elmondtam, hogy amikor erről az országról beszélünk, nagyon nehéz túlzottan derülátónak lenni. Sajnos most is ugyanerről a problémáról kell beszámolnom. A jelentéstervezet rámutat arra, hogy nagyon visszafogott volt az előrehaladás, nincsen közös jövőképe az országnak arról, hogy milyen irányt kellene venni a fejlődésnek. Ahogyan a tervezet is mondja, Bosznia-Hercegovina elmarad a többi régióbeli ország fejlődéséhez képest. Az Európai Unió fokozta a politikai facilitáló erőfeszítéseit az elmúlt hónapokban. Politikai, diplomáciai tevékenységek folytak az elmúlt hónapokban arra nézve, hogy a legsürgősebb kérdésekre megoldást találjunk. Összefoglalva, megpróbáltuk végrehajtani a politikai vezetők által 2012-ben elfogadott úti tervet, amelyet megerősítettek különböző tanácsi következtetések, és ez a jelentéstervezet. És aztán Szerbiában tárgyaltam a politikusokkal azzal kapcsolatosan, hogy a Szedics Fincsi ügyben milyen előrelépés érhető el, és sajnálatosan végül is törölnöm kellett a harmadik felvonását a magas szintű dialógusnak. Az volt a benyomásom, hogy bizonyos politikusok számára sokkal fontosabb volt a pártjuk vagy az etnikai csoportjuk érdeke, mint az, hogy a Szegyics Fincsi döntést végrehajtsák. Az Európai Unió csak segítő szerepet játszhat, az ország politikai vezetőinek feladata, hogy megfeleljenek ennek a kihívásnak, és valóban kötelezettséget váljanak a politikai stabilitás megteremtése mellett. Nagyon nehéz megtalálni a valódi konszenzust egy nagyon fontos kérdéskörben, pedig ez továbbra is létfontosságú kérdés. Kro- Horvátország csatlakozásával Bosznia-Hercegovina az EU közvetlen szomszédja lesz, ezért nagyon fontos mindkét oldal számára, hogy sikeres legyen az integráció folyamata. Horvátország és Bosznia-Hercegovina külügyminisztereivel nagyon sokat egyeztettem, öt technikai megbeszélést szerveztek szervez a szolgálataink mindkét oldal részvételével, voltak visszaesések, de azért még egyszer megerősítettük, hogy továbbra is támogatjuk azokat az erőket az országban, amelyek szeretnének előrelépést elérni, és a struktúrált párbeszéd az igazságügyi rendszerrel kapcsolatosan már meghozta az első eredményeket. Én ezt a megközelítést továbbra is teljes mértékben támogatom, és nagyra értékelem. Köszönöm szépen. Grazie, ora Köszönöm. Most a politikai frakciók szólnak hozzá. Először PAK képviselő asszony két percben. Elnök asszony, tisztelt soros elnökség. Négy héttel elhalasztottuk ezt a vitát, remélve azt, hogy közben valami pozitív esemény történik. Bosznia-Hercegovinában. Sajnos nem történt semmi, semmi nem vált jobbá. A Szejdi és Fincsi ügyben nincs egyesség, a föderációnak az elnöke letartóztatásban van, és a Daytoni szerződésnek megfelelően nem teszi lehetővé, hogy részt vegyen a tárgyalásokon, úgyhogy nem működik a Bosnyák Föderáció. Igazából letarolt államot látunk magunk előtt. A politikusok Brüsszelben, ahogy ezt most hallottuk, és az EU tagországaiban mindent megtesznek az emberek, hogy segítsenek az országnak, de nem akarják ők, hogy segítsünk nekik. Ez nyilvánvaló módosító indítványt akartam beadni, ami egy véscsengő lett volna a politikusok számára. Én tudom, hogy nagyon sokan nem követnek engem, de tartozunk ezzel a bosnyák bosnyák embereknek és Bosznia-Hercegovinának. Egyszerűen nem látok más megoldást, hogy a saját tehetetlenségükre hogyan hívhatnánk föl a figyelmet. Egyszerűen nem teljesítik az jogi bíróság ítéletét, ez pedig azt hoz vezetett, hogy én ezt a módosítót be fogom adni. Ha ezt benyújtom, akkor Bosznia-Hercegovinában nem az állampolgárokat célzom ezzel, hanem a politikusokat. Ez az igazság. De egyszerűen otthon mi, a saját állampolgárainknak már nem tudjuk elmagyarázni, hogy miért küldünk pénzeket Bosznia-Hercegovinába, miért avatkozunk ott be, és közben ott a bosnyák, a boszniai hercegovinai politikusok az orrunknál fogva vezetnek minket. Én rettentően szomorú vagyok, ezért adtam be ezt a kérelmet, mert ha 23 éve nagyon szoros kapcsolatokat ápolok az országgal. Én szeretném, hogyha az embereknek munkája lenne, a gyerekeknek jövője, és mindenki visszatérhetne az országába. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig Boszkurt képviselő. Boszkurt képviselő asszony, köszönöm biztos úr. Elszalasztottuk a határidőket. Bosznia-Hercegovinának hiteles erőfeszítéseket kell tennie. Az EU nem intézhet hozzájuk felhívást a az egyenlő jogok érdekében, a választás, az igazságos választások érdekében, az ottani helyzet miatt. Néhány évvel ezelőtt ott jártam, és beszéltem a, az egyik csoporttal. Valaki azt mondta, hogy reméli, hogy elnöke lehet egy nap az országnak. Kollégák, nem tudom támogatni azt, hogy Bosznia-Hercegovinát felfüggesszék az Európa Tanácsba. Szedics úr és Fincsi úr hogyan tudja érvényesíteni a jogait. Bosznia és Hercegovina nyugodt ország, más országok nem, Horvátország nem sokára csatlakozik az EU-ban, és ennek nagy következményei lesznek Bosznia-Hercegovinára. Az EU határa Horvátország és Bosznia-Hercegovina között nem szabad, hogy elválasszon, hanem össze kell, hogy kapcsoljon. A bosznia-hercegovinai állampolgárok nem akarnak szenvedést, munkanélküliség van, és a jogaikat nem érvényesítik. A lakosság 80%-a az EU tagjává szeretné lenni, és a jogait biztosítva szeretné látni, az etnikai jogokat is biztosítva. Most utcában vagyunk, Bosznia nem lép, a bizottság sem, de a régió igen. A negatív tanács az, hogy ne hagyjuk ezeket az állampolgárokat utazni, akkor ez büntetés az állampolgárok, az ottani állampolgárok számára? Erről van szó. Mi azt akarjuk, hogy a nyugati Balkán fejlődjön, ez az ország is oda tartozik. Hogyan tudjuk a fenntarthatóságot és a stabilitást biztosítani a régióban? Hogy ha van akarat, akkor biztos, hogy megvan ennek az útja, módja. Köszönöm az ALDE frakció nevében. Neitz Ottenbrock képviselő két percben. Tisztelt elnökasszony, a tanács képviselője, biztos úr, megértem azt, hogy mennyire elfáradtak azok, akik Bosznia-Hercegovinában megpróbáltak javítani a helyzeten, és most sajnos azt konstatálják, hogy a határidőket és az ütemtervet nem tartották tiszteletben. Megértem Pak asszonyt, ismerjük őt, igen, dinamikus személyiség, és szólt arról, hogy mennyire elkeserítő ez a helyzet sokak számára, és arról is beszélt, hogy Bosznia-Hercegovina státuszát fel kellene függeszteni az Európa Tanácsban, és ugyanazt a filozófiát kezdni a pénzügyi megállapításra és az előcsatlakozási eszközre. Én ezt megértem, de Pakaszony, én nem értek egyet ezzel még akkor is, hogyha a boszniai hiányok hatalmasok, mégis vannak olyan Európa tanácsbeli tagok, akik már régóta rossz lelki ismeretűek lehetnének, de mégis nagyobb hatalmuk van. Közben most meg fenyegetünk, és újra mutogatunk rájuk, de mégsem akarjuk a tagságuk felfüggesztését. Nem jó politika az, hogyha két mércét alkalmazunk, az szerint, hogy erős egy ország vagy nem. Lafontaine is elmondta az egyik meséjében, hogy minden attól függ, hogy valaki gazdag-e, akkor nagy a hatalma is, de Szerintem én nem osztom ezt az álláspontot, pakasszony. Köszönöm. A zöldek nevében Cornelissen képviselő kap szót másfél percben. Köszönöm, elnök asszony. Yeah, I have a mic now. Jó, most már van mikrofonom. Tegnap óta nagyon intenzív vitát folytattunk arról, hogy kell-e erősebb intézkedéseket tenni Bosznia-Hercegovina vezetése ellen. Azért, mert nagyon sok határidőt elmulasztottak a valós alkotmányos reformokkal kapcsolatosan, ezekre nagyon nagy szüksége van az országnak. Pakasszony azt javasolja, hogy az Európa Tanács fog, foglalkozon azzal a lehetőséggel, hogy felfüggeszti az ország tagságát, és úgy gondolom, hogy ilyen intézkedéseket, mint az IPA finanszírozás befagyasztása, nem szabadna egyáltalán gondolkodnunk ilyen kérdésben, úgyhogy részenkénti szavazást kérek ezzel kapcsolatosan, de nagyon sürgős a helyzet, és gyorsabb intézkedésre van szükség a boszniai vezetés részéről. Szembe kell nézniük a következményekkel, hogyha egyáltalán nem lépnek, és maguk között kellene megállapodást találni, hogy hogyan tudják megelőzni ezeket a súlyos következményeket. Az ő kezükben van a helyzet, és a nemzetközi közösségnek is gyorsabban kell lépnie. Hogyha a tagság felfüggesztése megtörténik, és a megállapodást felfüggesztik, akkor egyetlen ország sem tehet úgy, mint hogyha minden rendben lenne, és csak néhány kisebb apróságot kell kiigazítani. Nem, egyáltalán nem jól mennek a dolgok Bosznia-Hercegovinában. A boszniai és a nemzetközi vezetők sokkal többet kellene, hogy megértsenek ebből a helyzetből, és gyorsabban kell, hogy lépjenek. Nem szabad szemet hújni a helyzet felett, és meg kell fontolni, hogy a boszniai állampolgárok számára mi is az, ami tényleg szükséges. Köszönöm. There is a blue card. Are you ready to answer? kék kártyás kérdésre válaszol? Igen. Öné a szó. Cornelson asszony. Annak a fényében, amit elmondott az előző felszólalásában, hogyan indokolja azt, hogy eh, óriási összegek eh, kerültek Bosznia-Hercegovinából az ön választóinak a zsebéből, akik nagyon nehezen élnek meg mostanában ugyanúgy, mint az Európai Unió más állampolgárai. Úgy gondolom, hogy Bosznia-Hercegovina lakossága európai emberek. Ők az Európai Unióhoz kell, hogy tartozzanak majd egy bizonyos időpontban. Az ő előrelépésük a mi előrelépésünk, az ő haladásuk a mi haladásunk. Tehát, hogyha arra költünk pénzt, hogy az ő infrastruktúrájuk, a társadalmuk, a foglalkoztatásuk haladjon előre, és csökkenjen a szegénység, az az Európai Unió minden állampolgárának érdekét szolgálja. Ez a szolidaritás, és én ezzel a legmesszebb menőkig egyetértek. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Poréba úr, Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. Most is azt eh, próbáljuk feltárni, hogy milyen mértékben lépett előre Bosznia-Hercegovina az Európai Unióhoz való csatlakozás útján. És azt mondjuk, hogy ők a leggyengébb láncem a nyugat-balkáni térségben. A hatóságok számára nagyon fontos, hogy a jó igazgatásra összpontosítsanak. A jogállamiságra, az intézmények építésére, a demokratikus intézményépítésre, az administratív kapacitások bővítésére, illetve a társadalmi és gazdasági reformokra és a munkanélküliség elleni fellépésre. A legnagyobb probléma a korrupció. Ez jelen van a közélet minden területén, illetve nagy probléma az emberkereskedelem is valamint az, hogy nincsen független, plurális média, illetve nagyon megosztott a társadalom etnikailag. Úgy gondolom, hogy az EU bővítése nagyon nagy befektetés lenne a részünkről, és úgy gondolom, hogy ez az ország elég. Egy percben a Szabadság és Demokrácia Európája nevében. Dank u wel, meneer de voorzitter op 7 mei... Köszönöm szépen. Május 7-én az IRT-tól e kaptam egy választ egy írásbeli kérdésemre, ahol rákérdeztem a szalafista ö, boszniai akciókra. Már május 14-én azonban a bosnyák kormánynak két tagja az iraki nagykövetség két alkalmazottját kémkedéssel vádolta, és fotókban, amik megjelentek a médiákban, az arcát eltakarták ezeknek a diplomatáknak. Tehát nem kaptam a választ a kérdésemre, úgyhogy ön mit gondol Bosznia-Hercegovinának a csatlakozási erőfeszítései összeegyeztethetők azzal, hogy az iszlám iráki köztársasággal tartják a kapcsolatot, és hogy arab aktivisták tevékenykednek az ország területén, ez nagy veszélyt jelent a biztonságra, nem? Köszönöm szépen. Gorakis úr, az Egységes Európai Baloldal nevében egy percben. Η έκθεση ζητά την ένταξη ακόμα... Ez a jelentés azt szeretné, ha még egy meggyötört állam csatlakozna az EU poklába, hogy ki zsákmányolhassák az állampolgárait, hogy harácsolhassanak, és hogy az energiaforrásaikat lenyúlhassák. Azt kéri a jelentés, hogy a kapitalista reformok állítólag majd segítenek abban, hogy begyógyítják a sebeket, amiket a NATO-EU USA okozott a jugoszláv népnek. Javaslatokat tesznek arra, hogy hogyan harcoljanak a munkanélküliség, a szegénység, ellenség a menekültügyek ellen, pontosan azok, akik okozták ezt az EU és a politikai személyzete. Mindennek a teteje, hogy az EU becsületesnek akar tűnni, pontosan az az egység, ami szétvagdalta a jugoszláv államot, és a határait a népeinek vérével öntözte, aki az etnikai gyűlölködés szította, aki két protektorátusra osztotta Boszniát és Koszovót, aki húsz éve megszállva tartja ezt az országot, Amire szüksége van a bosnyák népnek, az nem az Európai Unió, hanem az, hogy az EU megszálló egységei kivonuljanak erről a területről, hogy maguk dönthessenek arról, hogy mi legyen a jövőjük. Köszönöm szépen. A következő felszólaló a függetlenek nevében Klás úr. Ja, dank u, meneer de voorzitter. Het was een krankzinnig idee om een land als Bosnië... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon őrült ötlet volt az, hogy egy olyan országot, mint Bosznia-Hercegovina tagjelöltként kerüljünk. Ez egy olyan ország, ahol hatalmas problémák vannak a szervezetbűnözéssel, ahol hatalmas a korrupció. Néhány nappal ezelőtt Szívko Bodimir, a Bosnyák-Horvát Föderáció elnökét letartóztatták, mégpedig azért, mert azzal vádolják, hogy korrupt. 18 további kormánytagot is letartóztattak. Az a vád, hogy bűnözőkkel tartják a kapcsolatot, másokat az a vádolnak, hogy visszaélnek a hatalommal, korruptak, droggal kereskednek, vagyis a szervezet bűnözés a legmagasabb szinten is megjelenik Bosznia-Hercegovinában. Ezen kívül létezik még az a probléma, hogy egy radikalista, iszlamista mozgalom, a vahabizmus egyre inkább terjed Bosznia-Hercegovina területén. Most már tényleg elég problémánk van az EU-ban, véget kell vetni ennek. Köszönöm. Felszólaló Posselt úr, másfél percben. Herr Präsident, Elnök úr, az elmúlt évtizedekben senki sem állt Bosznia-Hercegovina felé ekkora szeretettel és erőfeszítéssel, mint Doris Pack. Meg kell, hogy mondjam, hogy amikor ilyen segélykiáltást hallunk, mint most Doris Paktól, akkor valóban komolyan kell őt vennünk. És el kell, hogy mondjam, hogy azzal nem lehet megoldani a problémát, hogy korrupcióról beszélünk, és így tovább. Most már tényleg meg kell fontolnunk, hogy hogyan lépjünk tovább. Sokan azt mondják, lépjünk vissza. Ez lehet, hogy megoldás lenne, mert túl sok mindenbe avatkoztunk be. Másrésztről viszont az a helyzet, hogy a Daytoni konferencia után egy olyan struktúrával láttuk el ezt az országot, amely egyszerűen nem működőképes. Franz Josef Strauss azt mondta, hogy ha valaki rosszul gombolja be a kabátját, akkor újra ki kell gombolni ahhoz, hogy jól begombolhassa. Tehát egy föderációra van szükség, ahol a három nép egyenlő jogokat élvez, az adminisztrációban egyenlő a képviselet, új vezetőség veszi át az irányítást, és ezt meg kell tennünk, mert mi árultunk hozzá ahhoz, hogy ebbe a helyzetbe jusson ez az ország ma. Elmondom azt is, hogy nem csak, hogy mi kell, hogy lépjünk, hanem maguk a bosznia-hercegovinaiak is, mert másképp nem oldhatjuk meg ezt a helyzetet, hanem újra belülről kell jön az energia. Köszönöm. Köszönöm szépen. Felszólaló ugyancsak másfél percben Rucsek úr miniszter asszony biztos úr senki nem várta azt hogy könnyű lesz bosznia hercegovina útja az eu felé hiszen annyira bonyolult a helyzet és az intézményes struktúrája az államnak is igen bonyolult. a pack jelentés mutatja hogy sok még a teendő. alkotmányos reform kell újfajta döntéshozattal, a politikai bénultság megszüntetése működő intézmények nélkül minden szinten nem csak nehéz, hanem lehetetlen lesz az, hogy a szükséges reformokat végrehajtsák és modernizálják az országot. A Szejdécs Fincsi ítéletet még mindig végre kell hajtani, politikai képviseletre van szükség, jogállamiságra, az igazságügyi rendszert is meg kell változtatni, a kihívások igen nagyok, és ez nem lehet mentség az ország számára, abból a szempontból, hogy ne lépjen, a politikai elitnek erőfeszítéseket kell tenni azért, hogy közelebb kerüljön az EU-hoz a boszniai lakosság érdekében. Július 1-én Horvátország tag lesz, Montenegró jelentősen előrelépett, most Belgrád és Pristina között is javul a kapcsolat, és Bosznia-Hercegovina szerintem nem kulloghat hátul, de nekünk is mindent meg kell tenni, de elsősorban a bosznia-hercegovinai vezetőknek kell elvégezniük a feladatot. Köszönöm. A következő felszólaló de Earl Dartmouth egy percben. Uh, Mr. Chairman, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Bosznia óriási 43%-os munkanélküliségi rátával rendelkezik. Ez egy másik kelet-európai ország, ami nagyon szegény, és most arra készül, hogy az Európai Unióhoz csatlakozzon. Amikor megnyitjuk Bosznia számára a kaput, akkor rengetegen kiáramlanak majd az országból. Az Egyesült Királyság persze mágnesként vonza majd őket. A hazáj, hazámban a brit konzervatív párt arról beszél, hogy csökkenteni szeretné a bevándorlást, de mindannyian tudjuk, hogy ez lehetetlen legalábbis, hogyha az Európai Unió tagjai maradunk. És emellé, a lehetetlenség mellé járul az, hogy egyre több tagállam jelentkezik az Európai Unióba és felvételt kap, és így egyre többen kapják meg a szabad mozgás jogát. Elképesztő, hogy a konzervatív párt, aki persze most nem képviselteti itt magát, támogatja azt, hogy az Európai Unióhoz csatlakozzon bosnia hercegovina Köszönöm szépen. Poszelt úr feltett egy kékkártyást, illetve szeretne feltenni egy kékkártyás kérdést Bosek úrnak, Poszelt úrnak. Köszönöm. Köszönöm szépen csak urat meg akartam kérdezni. Horvátország 5 és fél hét múlva belép. Ön mit gondol? A határon átnyúló együttműködés létre lehet hozni a Bosznia-Hercegovinával, különösen a Poszavina vagy a Banyalukai régiókban. Lehet ott segíteni horvát részről, hiszen belép az EU-ba. Uh, Mr. Darf, you have two blue cards. First Két kérdést is intéznek önhöz, hogyha röviden válaszolhatnék erre a kérdésre. Igen, látom ennek a lehetőségét, és ezt az erőfeszítést bátorítanunk kell. De annak tudatában kell lennünk ugyanakkor, hogy sokak számára Bosznia-Hercegovinában az élet még nehezebb lesz, mivel Horvátország az Európai Unió tagja lesz, és most de facto határ lesz Bosznia-Hercegovina és Horvátország között, tehát még nehezebb lesz a két ország között az utazás, és bizonyos áruk mozgása is, de ez egy nagyon fontos kérdés, és nagyon fontos, hogy a határon átnyúló együttműködést támogassuk és elősegítsük. Más megoldást nem is látok. És elnök úr, hogyha kérhetnék valamit, hogy én feltehessek egy kérdés Edmurtnak. Egy számot szeretnék, hogyha mondaná egy számot, hiszen beszél arról, hogy Bosznia-Hercegovinából fenyegetettséget kaphatunk. Ugye itt 63 millió emberről beszélünk, Egyesült Királyságról, és ön úgy érzi, hogy veszélyben van az ország a Bosznia-Hercegovina miatt. Hány bosznia-hercegovinai állampolgár ér most az Egyesült Királyságban? A válasz, Rucsek úr. Úgy érzem, hogy nem érti, hogy miről beszélek. Nem sokan élnek most az Egyesült Királyságban, pontosan azért, mert tudjuk korlátozni a bevándorlást. Hogyha Bosznia-Hercegovina az Európai Unió tagállama lesz, akkor nem lesz semmiféle felügyeletünk a bevándorlás felett, ahogyan ön és a kollégái is elmondták már nagyon sokszor ebben a házban, és sajnálatos módon a bizottság támogatásával tettek így. Dartmouth úr, van még egy kékkártyás kérdés, mégpedig Cornelissen asszony részéről. Szeretne válaszolni? Igen, akkor tessék, képviselő asszony, öné a szó. Dartmouth úr, a felszólalásában arról beszélt, mint hogyha holnap lenne a tagság napja Bosznia-Hercegovina számára. Egyáltalán nem így van. A csatlakozás hosszú folyamat. Először az ország részéről reformokra van szükség az emberi jogok területén, a jogállamiság területén, a gazdaság területén, a versenyjog területén. Az országnak integrálódnia kell az egységes piacba. Ön szeretné, hogyha ez nem történne meg? Bosznia-Hercegovina állampolgárainak nem akarja ezt a lehetőséget megadni? nincsen önben semmiféle felebaráti szeretet, vagy ez korlátozódik önben a brit állampolgárokra, kizárva a többi európait? Azt gondoltam volna, hogy világos volt, amit mondtam, sőt, szinte túl világos is, hogy a pártom ellenzi azt, hogy Bosznia-Hercegovina Európai Uniós tagállamá váljon de még jobban ellenőz, ellenezzük azt, hogy Macedónia, Szerbia és főleg Törökország, Albánia, Montenegro Európai Uniós tagállamok lehessenek. És pontosan ez a legfontosabb érvem. És van még egy érvem, ha már én beszélek, gyorsan elmondanám. Hogyha holnap csatlakoznia csatlakozna Bosznia-Hercegovina, akkor már túl késő lenne tiltakozni. Úgy gondolom, hogy most kell tiltakoznom, és világosan le kell szögeznem az álláspontomat. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Mözer úr. Egy percben kérem. Köszönöm szépen, elnök úr. Bosznia-Hercegovinában egy decentralizált államot látunk, ahol nagyobbak a, a kantonok jogosítványa mint a központi kormányé. A bosnyákok azonban több centralizációt szeretnének. Egyszerűen nem szabad ezt figyelmen kívül hagyni még akkor is, hogyha Brüsszelben már évek óta megpróbálunk egy multietnikus államot létrehozni, nincsen ennek sikere. Hogyha a bosnyákokat tiszteletben akarjuk tartani, ugyanakkor Szerbiában és Koszovóban hozzájárulunk a saját problémák kreálásához. És máskor az Európai Uniót annyira agatják az emberi jogok, most egyszerre nem. A bosnyákoktól nem tagadhatjuk meg az önrendelkezés jogát. A nem kényszeríthetjük őket semmire, hiszen itt a több etnikum, a bosnyákok, muzlimok együtt kell, hogy éljenek. Köszönöm szépen. Köszönöm. A következő felszólaló Aszeszko asszony. Vă mulțumesc. Köszönöm, Köszönöm szépen. Elnök úr, biztos úr, most az Európai Unió bővítéséről szeretnék néhány szót néhány szót váltani a bővítésről. Bosznia-Hercegovina az egyetlen olyan állam a régióban, ahol nem voltunk tanulói megfelelő erőrelépésnek az európai integrációs folyamatban. A legfontosabb motivum talán az, hogy nincsen jövőkép azt illetően, hogy ez az ország milyen irányba haladjon előre. És a maga az országnak a kormánya is megnehezíti az integrációt. Nagyon nagy kételyek merülnek fel a politikusok között és a népesség között is, hogy egyáltalán Bosznia készen áll-e erre, hogyan működhetne, mint igazi állam. Különbözőek az elképzelések a politikusok között, mindenki a saját érdekeit képviseli, mindenki a nemzeti érdekeit, de Természetesen akkor ilyenkor a stagnálás fenyegetheti az egész folyamatot. Az Unió esetében például ugyanez volt a helyzet, amikor Moldáviával tárgyalunk. Nagyon nehéz időket élünk. Aztán még a kisebbségek kérdése, ez nyilván nagyon aggasztó. Nyilvánvalóan, hogy az alkotmány csak a szerbeknek, horvátoknak vagy bosnyákoknak teszi lehetővé, hogy miniszterelnöknek jelöltessék magukat. Ez szkepticizmust okoz. Köszönöm. Éppen a következő másfél perc Fajon Hvala, Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Bosznia Hercegovina megbénult politikai szempontból, a politikai elit nem tesz eleget az ígéreteinek a következményeket pedig az állampolgárok viselik. Pak asszonynak a jelentése rámutat arra, hogy mi a helyzet Boszniában. Nem tudom azonban megszavazni azt a radikális javaslatát, hogy lezárjuk ezt a folyamatot. Bosznia-Hercegovina igen, egyik válságból a másikba esik, de ez változni kell, hogy változzon. Én attól félek, hogy a retorika itt a rossz irányba visz minket. Bosznia, mint állam, több részből áll. Mi példát mutathatunk nekik, de nem prédikálhatunk nekik. Horvátország, amikor belép az Európai Unióba, akkor Bosznia-Hercegovina rögtön közvetlen szomszédunk lesz. Az írsoros elnökség ma azt kérte, hogy egyszerűsítsük a határon átnyúló együttműködés, hogy a bosnyákok egyszerűen személyi igazolványjal utazhassanak Horvátországba. Ez megkönnyíteni az életüket. Nem szabad a politika sikertelensége miatt büntetnünk az állampolgárokat, és a politikusoknak nem szabad a saját értekeiket kihasználni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Kukán úr következik másfél percben ešte nikto nepovedal ale ja. köszönöm szépen valami olyasmit mondok amit még senki nem mondott ki üdvözlöm a főképviselő és a biztos úr kezdeményezését arra vonatkozóan, hogy reformok legyenek Bosznia-Hercegovinában. A vitáink egyre frusztrálóbbak, mert több mint szomorú, hogy az európai ambíciók ebben az országban olyan gyakran megbénulnak a helyi politikusok cselekvésképtelensége miatt, és amiatt, hogy képtelenek megoldást találni az állam működésére. Ha az EU felelőssége Bosznia fejlődése és jövője, a helyi politikusoknak ki kell venniük a részüket a felelősségvállalásból, és itt az alapvető emberi jogokról is beszélek. Hogyan lehetséges, hogy négy évvel a bírósági ítélet után, a Szejdécs Fincsi ügy és ítélet után még mindig nem tettek eleget az ítéletnek, hiszen az állampolgárok joga, hogy részt vegyenek a helyi vezetésben, hiszen ez alapfeltétele az EU tagságnak is. Ha azt akarjuk, hogy ez az ország az európai család része legyen, és ha figyelembe veszük az utolsó eredményjelentést, akkor ott nagyon kevés előre haladásról van szó, ha egyáltalán beszélhetünk ki erről. Az ország jövője attól függ, hogy képviselői beszélnek-e az európai integrációról, de egy hangon nem csak nem Brüsszelnek kell reformokat végrehajtania, hanem az államnak. Lehet őket segíteni, de a helyi politikusok felelőssége mindez. Köszönöm. Hatan jelentkeztek a KSDI keretében, mind a hat szót megadom, ha megtartják a rendelkezésre álló időt, ami egy perc

Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy ez a jelentés létezik, Ez hát különben még sokkal többet kellene vitáznunk Bosznia-Hercegovináról. Sajnálatos tragédia az, hogy ilyen helyzetben van az ország. Ez igazságtalan a háború áldozatait figyelembe véve. Ez az ország egy zsákutcában él most, mindenki csak reménykedni tud, hogy kilép, és mindig csalódunk ebben a reményben. Az több etnikumból álló államot támogatnunk kell, mindenkinek a jogait tiszteletben kell tartani, hiszen ezt az országot megcintelte a háború. Sajnos a problémákat nehéz megoldani. Csak akkor változhat a helyzet, hogyha Bosznia-Hercegovinára jobban figyelünk, és megfelelő nyomást gyakorlunk annak érdekében, hogy új megoldásokat találjunk. Nem szabad magára hagyni az országot, hiszen különben az extrémisták nyernek teret. Köszönöm. Szó most Kacsin urat illeti. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Figyelembe véve, hogy Bosznia-Hercegovina csatlakozni szeretne a jelenlegi utazási egyezményeket Horvátország a július 1 -e után is fenn kellene tartani, hogy a bosznia-hercegovinaiak egyszerűen személyével léphessék át a horvát határt. Szolidaritást kell mutatnunk a bosnyák állampolgárok felé, és támogatnunk kell a gazdasági újraépülést. Ugyanakkor azonban felemelem a szavam a hetes módosító ellen. Ez arra kéri a tanács, az Európa tanácsot, hogy Bosznia-Hercegovinát zárják ki az Európa tanácsból. Támogatnunk kell ezt az országot, nem az elszigeteltségét erősíteni, nehogy arra a sorsra jussanak, mint Fehér Oroszország, amely az egyetlen olyan európai ország, amely nem Európa tanácsi ország. Doris, túl messze mentél. Ez egy drasztikus módosító indítvány, az AFET-nek kellett volna beadnod először. Kezet kell nyújtanunk a BIH lakosainak, nem szabad az erőforrásokat visszavonni, és támogatnunk kell őket. Köszönöm. A szó Paska urat illeti. Egy percben. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Krajinou s najzložitejšou... Bosnia hercegovina a legösszetettebb politikai struktúrával jellemezhető ország a Balkánon etnikailag, vallásilag rendkívül megosztott, és ez az államstruktúrák működését megnehezíti. Még él a háború emléke, és nagy a bizalmatlanság a különböző közösségek vezetői között. Egy példát említenék erre. Horvátország és Szerbina, Szerbia példája megmutathatja a bosnyák népnek, hogy megoldható békésen is előítéletek nélkül egy nemzet sorsa és egy ország fejlődése. Ezért úgy gondolom, hogy folytatnunk kell az integrációs folyamatot a Balkánon, és el kell nyernünk a lakosság bizalmát ennek közelítés mellett. Nincs alternatívája gyakorlatilag ennek az eljárásnak, annak ellenére, hogy nehezebb a helyzet, mint más országoknak. Köszönöm. Bronz urat illeti a szó. Uh, Gratulálok Bosznia-Hercegovinának, hogy némi előrehaladást elért a politikai követelmények felé haladva. Úgy gondolom, hogy minél több az ellenállás a neoliberális gazdaság fejlesztése irányába, annál jobb a helyzetünk. Gratulálhatnék a szabad mozgás lehetősége mellett. Ugyanakkor Bosznia-Hercegovina területén belül is problémát ez eh, jelent ez a szerb köztársaság felé problémás az utazás, kétszer is meggondolnám a dolgot, nincsen közös jövőkép, a lakosság három, eh, fél, három felé tart, és minimális az együttműködés. Egy megosztott országot nagyon nehéz behozni az EU-ba. Egy függőlegesen megosztott ország irányíthatatlan. Stockholmban hasonló következtetésre jutnak. Illeti a szó. Otóż e, podziękować. E, ta dyskusja... Szeretnék köszönetet mondani a vita lehetőségéért, mert azt mutatja, hogy a bosznia-hercegovinai helyzet nem kielégítő egyikünk számára sem, de ugyanakkor egy alapvető kérdés merül fel. Ez valóban azt jelenti, hogy az ország nem kéne, hogy lehetőséget kapjon az EU csatlakozása. Én úgy gondolom, hogy ezt a kilátást biztosítani kell, másképpen az Európai Unió elveszít egy fontos eszközt az ország helyzetének a befolyásolására. Amikor erről az országról beszélünk, akkor a történelmi és az etnikai háttér is megemlítendő, ezt is látni kell, mert én úgy gondolom, hogy sokkal jobb, hogyha az unió felé haladnak, teljesítve a normákat, a követelményeket. Ez sokkal jobb, mint hogyha magára hagyjuk. Köszönöm szépen. Most a vita lezárásához érkeztünk, Füle biztos urat illeti a szó. Igen, tisztelt elnök úr, igen, tisztelt képviselők. Néha eltérek az előkészített szövegemtől, de remélem, hogy nem veszik tőle most rossz néven. Az a tiszteletreméltó képviselő, aki a munkavállalók mobilitásáról beszélt, e, sajnos elfelejtettem a nevét. Általában elkerülöm azt, hogy bármilyen eh, időpontot adjak a csatlakozási folyamat folytatásáról. Azonban eh, kivételt teszek, és remélem, hogy a kollégáim megbocsátanak nekem. Bosznia-Hercegovina még nem kért tagságot, tehát nem nyújtott be csatlakozási kérelmet. És eh, úgy gondolom, hogy néhány hónap múlva történik ez meg. Akkor a tanácsnak is el kell gondolkodni azon, hogy mi legyen, akkor megkérdezi a bizottságot, hogy formáljon egy véleményt, és hogyha minden rendben működik, akkor elkezdhetjük a csatlakozási tárgyalásokat, de késlekedés sem kizárt, mert prioritások is lesznek. Tehát elkezdjük a tárgyalásokat, utána átvilágítás lesz, screening, utána egy-két évig megint tárgyalunk, és utána ratifikálásra kerül a csatlakozási szerződés. A tagállamoknak megvan az a lehetősége, 7 évig, hogy védjék a saját piacukat a munkaerő mobilitása ellen. Ha minden jól megy, mostantól 17 év és ehhez nagyon erős vízió kell, hogy előre lássuk, hogy mi van 17 év múlva. Én legalábbis nem látom, hogy mi lesz 17 év múlva. Tudom, hogy a tanács is mindent alaposan meggondol. Most három megjegyzésem lenne. Elkötelezettek vagyunk Bosznia-Hercegovina irányába. Gondoljunk a 95-ös Daytoni egyezményre, amely békét hozott. Tehát kötelezettségünk van. És ez a déteni megállapodás a lehető legjobb keret volt. A béke számára. Hogy Bosznia-Hercegovinában béke legyen. Most eljött az ideje, hogy gondolkozzunk el egy másik kereten, vagy hogy átalakítsuk a Bosznia-Hercegovinát. A bővítés igazából a lehető leghatalmasabb átalakító eszköz. Most nem Daytonről van szó, most bővülésről van szó. És ezzel a bővítéssel számos kérdéssel tudunk majd foglalkozni, amelyről mi a bizottságban panaszkodunk. segítenünk kell nekik, hogy átmenjenek ezen a hídon az Európai Unióba. És ez a híd majd később visszatérek rá. De nagyon fontos azt is tudnunk, hogy mi történik a régióban. Hiszen az Európai Unió külső határát Bosznia-Hercegovinára túljuk ki és a régió példája, például Pristina példája is mutatja, hogyha megvan az akarat az egész régióban, akkor láthatjuk, hogy mennyire fontos ez az európai perspektíva. És hogy milyen sok lehetőség rejlik ebben az átalakítási bővítési eszközben. Segítenünk kell Bosznia-Hercegovinának, hogy eh, ne legyen egyedül. Ne legyen csend és hideg a détani kereteken belül, amíg minden körülötte mozgásban van. A harmadik elem Néha Szarics Fincsire is utalunk, hogy igazából ő az oka annak, hogy akadályok vannak a csatlakozás előtt. Igen, hogy a stabilitási egyezmény nem lépett még hatályba, az neki köszönhető, ez igaz. Hiszen ahogy ez a megállapodás hatályba lép, meg kellene kezdenünk a szerződésszegési eljárást. Bosznia-Hercegovina nem tartja be nemzetközi kötelezettségvállalásait. Ezt pedig világossá kell tennünk. Ez pedig átvezet a jelentéshez, a az állásfoglalás tervezetet, illetve a módosítókra. Hát itt természetesen hallottunk jó javaslatokat, de a kérdés az az, hogy egyetértünk-e azzal, hogy meg kell-e kongatni a vészharangot? Bosznia-Hercegovina esetében igen. Meg kell nyomnunk a vészcsengőt. És számos képviselő utalt például erre a módosítóra. Nem hallottam alternatívát. Nem hallottam alternatívát. Semmilyen javaslatot nem hallottam, hogy hogyan lehet Bosznia-Hercegovinának lehetővé tenni, hogy teljesítse nemzetközi kötelezettségvállalásait. parlamenti választások lesznek. Néhány hónap múlva. Jövőre. Mit teszünk akkor, hogyha lesz még egy parlamenti választás Bosznia-Hercegovinában, és eljuttatjuk hozzájuk az Európai Emberi Jogi Bíróság ítéletét. Akkor kongassuk a vészharangot? Most jött el az ideje annak, hogy ne fenyegessünk, hanem két dolgot világosá tegyünk. Foglalkoznunk kell az Európai Bíróság ítéletével. És hogyha ez nem így van, akkor nincs meg a lehetősége az európai csatlakozásnak, hiszen nemzetközi kötelesség mulasztásról van szó. Ennek pedig következményei vannak. És itt igazából a köztes megállapodásra utalok. A második világos üzenetünk az, hogy azért vagyunk itt, hogy segítsünk, hiszen partnerek vagyunk. Már gyakran megmutattuk, hogy milyen gyakran segítünk abban, hogy sikerüljön átmenni a hídon. Igen, nem volt mindig elégséges, de mi a mi részünkről megkettőzzük fáradozásainkat. Hiszen szükségünk van egy közös vízióra. Hiszen akkor önök lesznek azok, akiknek meg kell felelniük a polgárák elvárásainak. Köszönöm. Ön biztos úr, a tanács nevében Creighton miniszter asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! Köszönöm szépen ezt a vitát. Úgy gondolom, hogy egy szomorú csalódást hozó vita volt, ez mégis nagyon konstruktívan alakult a tanács szempontjából, és a bizottság nézőpontjából is úgy vélem. Szeretném ismét hangsúlyozni, hogy az EU, Bosznia-Hercegovina európai kilátása mellett egyértelműen és visszavonhatatlanul elkötelezett. Bármely európai országnak joga van csatlakozni az Európai Unióhoz, hogyha teljesíti a követelményeket, a kritériumokat. Tehát nem az a kérdés, hogy valamely jelenlegi tagállam határozna egy ország, vagy hogy európai országról van-e szó, vagy hogy bővítsük-e az uniót, Ezért elköteleztük magunkat, és a Nyugat-Balkán irányába is egyértelműen. Nem csak a teszaloniki nyilatkozat értelmében, Mellesleg egy külön konferenciával ünnepeljük ezt Dublinban pénteken, és ott lesznek a biztosok és az illetékesek. Füle biztos úr felhívta arra a figyelmet, hogy egyrészt vállalásaink vannak, és felelősségünk is van partnerként a Daytoni megállapodás alapján. És ezen el kell gondolkodnunk. Nemzetközi szereplőként és európai szomszédsági partnerként is a nyugat-balkáni országok irányába felelősséggel tartozunk. Különösen igaz ez Bosznia-Hercegovinára, amely megosztott ország, és amelynek mégis továbbra is annyi kihívás és akadály állja az útját, hogy egy népként viselkedhessen, illetve hogy az európai család tagja lehessen végül. Az EU, ahogy említettem, továbbra is segítséget nyújt majd ennek az országnak, és a terepen ott leszünk, segítünk, ez egyértelmű szándék, és számos képviselő szavaival, PAK előadó szavaival, illetve Boszkurt, illetve Kukán úr szavaival is egyetértek, akik azt mondták, hogy az előre haladásért viselt felelősség Bosznia és Hercegovina esetében a vezetőkön, illetve az intézményeken múlik. És természetesen ez mindig így van, tehát az EU segíthet konstruktív, elkötelezett partnerként, de mi nem vehetjük át az intézkedések szerepét, amelyet a politikai vezetésnek kell vállalnia. A reformok létfontosságúak. És az egyik felszólalással ellentétes irányba haladnak a reformok. Az értékrendünk szilárd alapjára támaszkodnak a demokráciára, az emberi jogokra, a kisebbségi jogokra, a jogállamiságra. Ezek azok az értékek, amelyekre épült az Európai Unió. Tehát nagyon helyes, hogy ebbe az irányba dolgozzunk, és erre ösztönözzük partnereinket, európai társainkat, jól lehet az unión kívül vannak arra ösztönözzük őket, hogy belföldön valósítsák meg állampolgáraik javára ezeket az értékeket. És úgy gondolom, hogy nem kell ezért elnézést kérnünk, és úgy vélem, hogy a közös értékeink mellett kiáll a képviselők többsége. A reformok alapvetőek, nem csak azért, mert mi sürgetjük őket, hanem az ország polgárai számára is létfontosságúak és nagyon helyesen hangzott el, hogy egyik napról a másikra nem tudunk sikert elérni, ugyanakkor nem szabad félnünk. Most már tíz éve folyik például Horvátország felkészülése az EU csatlakozásra, és szerencsére júliusban, július 1-én az EU tagja lesz. Előrelépésre van szükség. Néhány hete a vitában el is mondtuk, hogy Szerbiának, Koszovónak is haladnia kell, és a főképviselő, Füle biztos úr és számos képviselő is kiemelte, hogy mennyire elkötelezettek és kitartóak ezek az előrelépések. Mégis hosszú út áll még előttük a nyugat-balkáni országok előtt, de elkötelezettek ők is, illetve mi is az előrelépés irányába, és európai polgártársaink felé az elkötelezettségünket fenntartjuk a Tesszaloniki nyilatkozat szellemében, és tegnap az egyik vita alkalmával, itt a plenáris ülésen arról volt szó, hogy utópiákat tűzhetünk ki, a körülmények függvényében haladhatunk feléjük, Különösen igaz ez a nyugat-balkáni országokra. Nem szabad elfelejtenünk a hátterünket, hogy honnan érkeztünk. A vérontás, a háború szolgál hátteréül ennek a folyamatnak. És ennek még mindig friss az emléke. És ezért fontos az előrelépés, legyen szó Horvátországról, Montenegróról és a többi országról, amelyek lassan, de biztosan azért az EU integráció útján haladnak előre. Bosznia számára is ihletet jelenthetnek, és példát mutatnak. Természetesen a vezetést és a kötelezettségvállalásokat sürgetjük, és szeretnénk, hogyha teljesülnének az elvárások. Köszönöm szépen a képviselők munkáját. Néha szerény, csendes munkát végeztek az előadók, háttéregyeztetésekkel, a civil társadalommal együttműködve, a politikai pártokkal, a kormányzati szinten végezték a munkájukat, és rendkívül értékes az eddig elvégzett munka, hangsúlyozza, megerősíti azt az üzenetet, hogy az EU integráció útján kell előre haladni, és ez szolgálja az ország egészének az értek, érdekét. Pak asszony javasolt módosítása, hogy függesszük fel Bosznia-Hercegovinának a tagságát, az Európai Bíróság irányába, illetve a tanács részéről nem egyértelmű emögött a támogatás, tehát megértem az ön szempontjait. Az emberi jogok Európai Bírósága érvényesíteni kell, hogy tudjon a döntését. Úgy gondolom, hogy a felfüggesztés az talán, talán kontraproduktív lenne, más megoldást kéne találni, de szívesen meghallgatom a parlament véleményét ebben a kérdésben. Köszönöm szépen a parlamentnek az eddigi munkát, és szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy az EU intézmények együttműködjenek, és a konstruktív kötelezettségvállalások teljesülhessenek. Azt hiszem, hogy tudjuk, különösen az események ezen szakaszában, hogy a Daytoni megállapodásból kiindulva, illetve EU szintű kötelezettségeink megvalósítása során, mi szerint európai integrációs kilátást szeretnénk biztosítani Bosznia-Hercegovina számára. Egyelőre úgy tűnik, hogy ez a folyamat lassan halad. Rucsek Poszelt úr és mások szavaira reagálva hangsúlyozni szeretnénk, hogy szükség van reformokra, az alkotmány kiigazítására. Ebbe az irányba kell, hogy haladjon Bosznia-Hercegovina, és ez egy új megközelítést jelent. És a tisztelt házban elhangzottak alapján úgy gondolom, hogy ebben egyetértünk, és a különböző hátterű népek, közösségek együttműködése segíti majd az ország kilábalását. Ehhez még sok munkára lesz szükség a bizottság, a tanács, illetve a parlament részéről is, és nagy várakozásokkal nézünk az együttműködés elé. Köszönöm. Egy állásfoglalásra irányuló indítvány érkezett a vita lezárásaként. A vitát tehát most berekeztem, és szavazni holnap 12 órakor fogunk.